Okay, let's, let's start. Uh, first be aware you can continue. Jó, akkor kezdjük. Mindenki használhatja a saját anyanyelvét. A luxemburgi dialektus kivételével minden nyelv megvan, és ezért is beszélek én angolul. Kevesen vagyunk viszonylag ebben a teremben, és eh, szeretném éppen ezért, hogyha bemutatkoznának eh, gyorsan, hogy ki van itt, ellenőriznénk, ki van itt, eh, és dinamikussá tenni a zülést. Claude Türmesnek hívnak, én az Európai Parlament tagja vagyok 1999 óta, a belső piaccal és az energiahatékonysággal foglalkozom. Alelnök jelöltem, alelnök, más társelnököm, bocsánat. Jó napot kívánok, Presszusza Like vagyok a spanyol kongresszus ipari ö, bizottságában vagyok. Előadónk pedig José Ignacio Palacios, szenátor vagyok Spanyolországban. Az Ipari és Energetikai Bizottság szóvivője. Uh, csak hogy egyértelmű legyen, López úr a raportőr, mi pedig a két társelnök itt a másik oldalon. Kezdjük ott, az úrnál, gyorsan mondja, hogy honnan, honnan jött, mind dolgozik. Rain Williams vagyok, a három éve a holland szenátus tagja, korábban pedig a Shell Chemical-nál voltam, és energiaügyekkel foglalkozom. Jonas Menez from Lithuania. Jonas Menez Litvániából. A Környezetvédelmi Bizottság elnöke vagyok. My name is Francesco Casoli. Francesco vagyok. Az olasz szenátusból származom. Szenátusi frakciónak az alelnöke vagyok, és az Ipari Bizottságnak az elnöke. Tagja, bocsánat. Sì, onorevole Roberto Tor. Roberto Tortoli vagyok. A Környezetvédelmi Bizottság alelnöke vagyok az olasz alsóházban. Andrea Fruttero szenátor, a Környezetvédelmi Szakbizottság titkára vagyok az olasz szenátusban. Szenatore Salvatore Tomaselli. Salvatore Tomasselli szenátor vagyok, az Ipari Szakbizottságból az olasz szenátusban. Yes. Uh, Richard Thompson. Brüta Thompson vagyok, szocialista európai parlament tagja, az ipari bizottságban tevékenykedem, Dániából jöttem. Per Bolund, ledamot för Miljöpartiet i den svenska riksdagen, sitter i... Én pedig a svéd zöld párt képviselője vagyok. Az Ipari Bizottságban, a Svédországban ipari és energetikai ügyekkel foglalkozom. Én vagyok a spanyol parlament ipari ügyi bizottságának alelnöke, Baszk. A francia nemzetgyűlésből ö, jöttem, és a gazdasági fejlesztési szakbizottság tagja vagyok. Most sajnos nem hallunk semmit, nincs bekapcsolva a mikrofon. Bernadette Bourzé, a francia szenátus Európai Ügyi Bizottsága tagja vagyok, voltam európai parlamenti képviselő is, és én véleményezem elnök úr az ön jelentését. Moje jméno je Alena Gajduškova, jsem místopředsedkyně Senátu parlamentu. Alena Gajduškova vagyok, a cseh senátus alelnöke, és én pedig az európai ügyekért vagyok felelős. Mein Name ist Rainer Wittmann, bin Mitglied... Rainer Wittmann vagyok, az osztrák parlament tagja vagyok. A Tudományos Szakbizottságban, a Kutatási Szakbizottságban, a Környezetvédelmi Szakbizottságban, a Honvédelmi és a Gazdasági Szakbizottságban dolgozom és a liberálisok képviselő vagyok a kutatásra és a tudományos, tudományos kapcsolatos ügyekben. Én is az osztrák parlament zöld tagja vagyok, és energia és környezetvédelmi ügyekkel foglalkozom. Ennyien vagyunk, ugye? Ennyi képviselő jött el. Vannak még ott máshol? Doru Leșe mă numesc, reprezint Parlamentul din România, sunt membru al Comisiei de Afaceri Europene și membru al... Köszönöm, a Román Parlamentet képviselem és az Európai Parlament ipari ügyekkel foglalkozó szakbizottságának is tagja vagyok, és alelnök a liberálisoknál. Köszönöm. Andis Kapus, pārstāv Latvijas Republik Szájma. Anna Zalewska, poseł, Polska, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, między innymi dyplomowana. Anna Zalewska vagyok Lengyelországból, európai ügyekkel eh, foglalkozom és környezetvédelemmel. Kristóf Taskiewicz, Lengyelország. Az európai ügyekkel foglalkozom a parlamentben, de egyébként környezetvédelmi bizottságnak is tagja vagyok. Okay, so basically we have, uh... Tehát egy óránk van, Még mindig nem mutatkozott be mindenki, elnézést. Парламента на България, казвам се Никола Белишки и съм член на Комисията по економическа политика, енергетика и You have to push the red button. Andrew Doyle, member of the Irish. Andrew Doyle vagyok, az ír parlament tagja a Klímaváltozási és Energiabiztonsági Bizottság, valamint az Agrárbizottság tagja, és élelmiszerügyi szóvivője vagyok a pártomnak. Kirke Vidasz vagyok, a Litván, bizot, a Litván parlament tagja az Európai Bizottságban dolgozom, mármint a Litván Parlament Európai Bizottságában. Köszönöm, egy óránk van. A témánk az, hogy két dologgal fogunk foglalkozni. A, az egyik, mind a kettő ugye az energiát, energetikához tartozik, a megújuló technológiák, illetve az energiahatékonyság lesznek a témák, és uh, itt uh, ugye nem csak az megújuló energia forrásokról akarunk beszélni, hanem arról is, hogy mit tud tenni Európa annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen, és milyen aspektusai lehetnek még ennek az energia közösségnek, energetikai közösségnek, amit itt ki akarunk építeni. Ami az energia hatékonyságot illeti, itt ugye már van egy joganyag, az európai jogszabályok léteznek, A szerződésnek vannak környezetvédelmi cikkei, bizonyos eszközök fogalmazásá, vonatkozásában, autók vonatkozásában minimum standardokat határoznak meg, címkézni kell bizonyos módon a készülékeket, vannak szabályok az épületekre vonatkozóan. Kérdésem az önökhöz, hogy önök szerint mely területeken lehetne az energiahatékonyságot előmozdítani az energetikai közösségen belül. Én amikor a dokumentumokat olvastam, a szakmai anyagokat, az az energia témájú adóztatás lett volna. Ők, tehát a szakértők azt javasolják, hogy legyen egy közös energiaadó Európában. Ez talán egy dolog, amivel érdemes foglalkozni az első 10-15 percet ennek szentelhetnénk, tehát az energiahatékonyság témájának, és annak, hogy ez az energia közösség hogyan tud bennünket abban segíteni, hogy túllépjünk a jelenlegi energiafelhasználási módokon. Ki szeretnék kezdeni? I think it, yes. Go ahead. Tessék, kérem. Yeah. Do we need to speak English, or can I also speak in my mother A nyelven is lehet beszélni, ugye, elnök úr? Sorry? Which languages are uh, possible? Any, the language you, you, we have all uh, language... Minden Európai Uniós hivatalos nyelv uh, képviseltetve van, akkor anyanyelvemen fogok beszélni. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságtól jöttem, és a kérdésem az energiaadóztatás vonatkozásában mindenek előtt, hogyha általánosságban fogalmazzuk meg, akkor felvetődik Európa versenyképességének kérdése, és a magasabb energiaára kihatása a sok energiát felhasználó iparágakra. Ezt problémának látom hogyha energia adót használunk eszközként, egyrésztről, hogy pénzt teremtsünk, de ezt egyébként nagyon általánosan fogalmaztuk meg, tehát valamennyi energia vonatkozásában. És hogyha ezt csak Európában használjuk ezt az eszközt, és a világ más országaiban nem, akkor az iparágaink számára versenyproblémát hozunk létre. Hasonlóképpen, ahogyan Kopenhágában is sajnos felvetődött ez a kérdés, amit csak globális szinten oldhatunk meg. részről, hogyha energiaadót használunk, legalábbis azzal a céllal, hogy ezáltal az új energiatechnológiákat fejlesszük, tehát hogyha ez célhoz kötött, ez az adó, hogy a széndiokszid kibocsátásban szegény ipar ágakat, illetve technológiákat finanszírozzuk, akkor ez rövid távon ugyanehhez a problémához kötődik, tehát a versenyképességünk csökkentéséhez. Közép és hosszú távon ez a célt szolgálhatja, de ez csak akkor lesz hasznos, hogyha más országok is energiaszegény technológiákat fejlesztenek és használnak, hogy versenyképességüket erre használják tehát akkor legalább egy időben pozitív egyensúly jön létre. De én ezt nagyon kritikus és problematikus eszköznek látom. Hogyha megengedik, hogy még szóljak néhány szót, akkor ezt azért is el kell mondanom, mert az EGSB javasolta, hogyha széndiokszid adót vezetünk be, ez egy szelektív energiaadó, amely nem főleg azért jön létre, hogy a bevételeket növeljük, hanem azért, hogy a széndiokszid kibocsátó iparágakat hátrányba hozzuk, mert a széndiokszid adót a széndiokszid tanúsítványokhoz hasonlóan kizárólag arra kellene felhasználni, hogy széndiokszid kibocsátásban szegény technológiákat fejleszünk ki, Elnézést, hogy ilyen hosszú voltam, de köszönöm a felszólási időt. My missed because they introduced it uh, in, in written, uh, Mr. Liké, uh, Mr. Rossi, Mr. Rossi úr, Simenas úr, Kapurc úr. Panyon volt az első. You, you can, you can kick off. So show your hands, uh... Hát kérem, hogy uh, jelezzék a titkárság felé, hogy ki szeretne hozzászólni. Eh, Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Mióta létrejött tettek az európai intézmények és az európai közösség, egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy fontos a közös energiapolitikákat koordinálni, hiszen így módon az Európa jövője szempontjából alapvető kérdésekkel jobban meg tudunk birkózni. Az energiapolitika prioritása lett és egy strukturális elemé, amelyel kapcsolatban cselekednünk kell, és meg kell határoznunk Európa a vállalatok és a polgárok jövőjét. A felelősségünk az európai intézményeké, a parlamentek és a nemzeti kormányoké éppen az, hogy egy olyan megközelítést alakítsunk ki ezen a területen, amely hozzásegít minket az európai energetikai rendszer megfelelő kialakítása, az így a fenntarthatóság, az energia megtakarítás és a hasonló célkitűzések elérése érdekében. Egy rendkívül nagy energiahatékonyságú gazdaság kialakítása a célunk, amely a széndiokszid kibocsátása lehető legalacsonyabb szinten tartja. Így módon csökkenteni tudjuk energiafüggőségünket, és növelni tudjuk a termelési hatékonyságunkat. Nagyon fontos az a szerep, amelyet például az energiarendszerek összeköttetése játszhat, hogy a megújuló energiáknak nagyobb teret tudjunk biztosítani. Ismétlem, hogy az ö, megújuló energiák és az alacsony kibocsátású technológiák nagyon nagy szerepet játszanak e tekintetben. Ez tehát az a stratégiai irányvonal, amely mentén haladni kell 2006 óta, amikor kitűztük a kötelező célkitűzéseket, mely szerint a megújuló energiák részaránya európai szinten 7%-ról 20%-ra kell, hogy növekedjen 2020-ig. Ez egy kötelező célkitűzés, amely jelentős előrelépéseket mutat, a kihívások világosak, a koordinációt erősíteni kell a nemzeti politikák között, hogy minden ország a lehető leghatékonyabb technológiákat tudja alkalmazni a saját sajátosságai figyelembevételével, hogy el tudja érni a kötelező célokat. És ebben az egyensúlyban meg kell találnunk a megfelelő súlyozást, hogy a tiszta energiaforrásokat tudjuk használni, valamint a megfelelő új technológiákat. Ez fontos szerepet fog játszani az Európai Stratégia Tervben, amelynek kettős célja van, egyrésztről a nem szennyező energiaforrások használata, másrésztről pedig az európai ipar vezető szerepét kell elérnünk oly módon, hogy közben a széndiokszid kibocsátást is csökkentjük az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák hatalmas potenciált jelentenek, így például a szénenergia, a napenergia, az intelligens elektromos hálózatok, a bioenergia, a széndiokszid megkötés és a fenntartható nukleáris energia használat. Ennek az európai tervnek köszönhetően jelentős beruházások történnek majd az elkövetkező tíz évben, 50 millió euró befektetéséről van szó a kutatás és a megújuló energiák területén. Így módon a, a, tiszta erőforrásokat tudjuk inkább használni az energiatermelésben, és ez növeli a versenyképességet, a fenntarthatóságot, csökkenti függőségünket a hagyományos energiaforrásoktól. Éppen ezért fontos még hosszabb távú célokat kitűznünk 2030, illetve 2050 vonatkozásában, az éghajlatváltozás elleni küzdelem keretében fontos egy versenyképes ipar kialakítása. Azt hiszem, hogy ezek a napok az eszmecsere keretében megfelelő keretet adnak majd ahhoz, hogy hozzájárulunk az európai energia stratégia kialakításához meg kell néznünk, hogy a megújuló energiák hogyan tudnak ehhez hozzájárulni, valamint az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák. Ennek az új modellnek a megvalósítása valóban szükséges, ez előrehaladásunk és fejlődésünk alapja. a 21. században. Ez tett egy kötelezettségvállalás, amelyet vállalnunk kell a jövőbeli nemzedékek szempontjából. Köszönöm. Rossi úr következik aki az Európai Parlament tagja, nem? Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, amikor a környezetről és az energiáról vitázunk, akkor különleges figyelemmel kell lennünk, mert mindig hallom a következőt. Az energia, energiatermelés az azt jelenti, hogy nagy ö, széndiokszid kibocsátás tehát ennek tudatában kell lennünk, hogy a legveszélyesebb anyagok, amelyeket kibocsájtanak az energiatermelés során, ezek a dioxinok, sőt, gyakran nehéz fémek is. Gyakran rákkeltő szénvegyületek, és mutagén és rákkeltő anyagok, tehát ezeknek az anyagoknak nagyon súlyos kihatásaik vannak a következő nemzedékekre. Tehát ne csupán a széndiokszidról beszéljünk, hiszen ez a probléma összetett. Próbáljuk finanszírozni, és itt kellene belépnie az Európai Uniónak az alapkutatást mert a magánvállalat nehezen tudja finanszírozni az alapkutatást hanem azt a kutatást finanszírozza, amely a lehető leghamarabb megfelelő gazdasági jövedelmezőséget eredményez. Hiszen egy magánvállalatnak például, hogyha én a kutatóknak megbízást adok, akkor biztosan azt mondom nekik, hogy olyan eredményt érjenek el, aminek lehető leghamarabb megtérülést eredményez. De az alapkutatás új tüzelőanyagrendszereket kell, hogy felfedezzen, új energiaforrásokat, és nem tud azonnal választ adni ezekre a kérdésekre. Tehát a magánvállalatok nagyon ritkán ruháznak be ezekbe a területekbe, és a közférának kell beruháznia, és most a legfontosabb közféra Európában pontosan az Európai Unió. Tehát az alapkutatást kell előrevinni, ne csupán a széndiokszid kibocsátásról beszéljünk, hanem az egyéb szennyezőanyagokról is különösen az energiatermelés során, hiszen a legnagyobb tüzelő létesítményeket azért építették, hogy energiát termeljenek. Tehát a kutatás a kulcs szó, és aztán próbáljunk egy közös európai politikát kialakítani az energia vonatkozásában. Fontos például a, a volt Szovjetunióval való tárgyalásra gondolni. Bocsánat, csak három perce van mindenkinek, mert utána az előadónak kell hozzászólni, úgyhogy kérem. Még 44 másodpercen van elnézést, jaj, nem figyeltem, hogy nem jól mutatja az időt a tábla, tehát amikor tárgyalunk, akkor 27 országgal tárgyalunk, és nem egyenként, és nyilvánvaló, hogy ha együtt tárgyalunk, akkor sokkal előnyesebb árakat sikerül elérnünk, és végezetül azt hiszem, hogy az építőiparnak is sokkal több előnyt kellene biztosítani, hogy a lehető leginkább a megújuló energiaforrásokat használja. Köszönöm. A következő hozzászólók Siminász kapott és Ponyon urak. Úgyhogy kérem, próbálják az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrásokat az új szerződéshez kapcsolni, hogy rátérhessünk a mostani ülés témájára. Parlamentárai. parlamentári. Tisztelt képviselőtársak! Ma prioritásainkról szeretnénk beszélni. Először is arról a prioritásról, amely az Európai Unió és az ENSZ előtt áll, ami nem más, mint a fenntartható fejlődés. Természetesen az energia az egyik alapvető része a fenntartható fejlődésnek. Egy másik dolog, amit el szeretnék mondani, a következő. Amikor a hálózatról, az infrastruktúráról van szó, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a megújuló energiák teljes potenciális lehetőséget kimeríthessük megfelelő ö, logisztikára, infrastruktúrára van szükség. Nagyon fontos, hogy a biomasszához is kialakuljon a megfelelő logisztikai háttér az Európai Unión belül. Intelligens hálózatra van szükségünk, ezért kell fejlesztenünk, mert gyakorta azért nem tudjuk kiaknázni a megújuló energiákat, a lehetőségeket, mert nem rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával. Hiszem, hogy erről nem szabad megfeledkeznünk, amikor a 2014-2020-as pénzügyi ö, tervről beszélünk. Ami az adókat illeti, ez ö, kátolhatja a versenyt. Vegyük csak Svédországot. Ott igen magasak az adók, de ugyanakkor Svédország vezető ország az energiágazatban. Ezért szeretnénk svéd kollégáinkat meghallgatni. Végezetül pedig az egyik olyas valami, amiről részletesen kellene ma vitáznunk, nem más, mint az, az a hely, amelyet energiá hierarchiáinkban a megújuló energiák el fognak foglalni. Nagyon fontos, nagyon pontos, hogy ezt egyértelműen meghatározzuk. Nem kell feltalálnunk újra a spanyol viaszt, már rendelkezünk melegendő ö, tapasztalattal, és 2020-ra már megvannak a céljaink. Tudjuk, hogy a megújuló energiaforrások rendkívül fontosak, és ezért szeretném, hogyha nagyon so- fontos helyet foglalnának el energetikai politikánkban. Köszönöm szépen, Káposzt úr. Dāmas un godātie kungi, es pārstāvu Saimnes Eiropas Lietu Komisiju un arī esmu apakš, eh, enerģētikas apakš. Köszönöm szépen! A lett parlamentben az Európai Uniót képviselem, és egy albizottsági elnök is vagyok. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az irányelv végrehajtása nagyon sok feladatot ró az EU tagállamokra, beleértve Lettországot is. a 20%-os célt el kell érni, ehhez pedig modernebb, hatékonyabb energia technológiákra van szükségünk. A kutatás és a tudomány is rendkívül fontos, pontosan a megújuló energiák területén. A gazdasági válság finomításokat hozott a megújuló energiaforrások terén is. A bankok megemelték kamatjaikat az üzletemberek számára, de az üzletemberek nem szeretik a kockázatvállalást, mert nincs hosszú távú garancia a tevékenységükre. Ebben a helyzetben a vállalkozások nem fejlődhetnek, és nehezebben tudják elérni a célokat. Azt hiszem, hogy a bizottságnak hatékonyabb intézkedéseken kell elgondolkodnia, hogy a céljainkat elérjük. Nagyobb ösztönzőkre van szükség, nem büntetésre. A monitorozás is nagyon fontos. A bizottságnak követnie kell az eseményeket annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az év végére a nemzeti kormányok megfelelő mér, mértékben átvették a szükséges jogszabályokat. Nem az a cél, hogy nem megfelelés esetén büntetésekkel éljünk. Szeretnék köszönetet mondani a spanyol ö, elnökségnek, és csatlakozza Rossi szenátorhoz, ami a tagállamok energia árait illeti, nevezetesen azt, hogy ugyanannyiba kéne, hogy kerüljön az energia. Úgy gondolom, hogy mielőtt még ezt bevezetnénk, nem szabad elfeledkeznünk az állampolgárok jövedelméről sem, mert nyilván ugyanolyannak kéne lennie a bevételeiknek is. Köszönöm. A következő hozzászóló, Panyán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a közelmúltban hoztunk jogszabályokat az egyes egyeztetés után, és aztán jött az éghajlat és energia csomag, de nyilván lesz még egy úgynevezett Grönel 2, ahol majd az eszközökről fogunk jogszabályokat hozni. És aztán majd tovább megyünk, mert a fogyasztás tényleg komoly probléma lesz, amikor az energiabiztonságról beszélünk. Nyilván szükség lesz majd megfelelő kapacitásokra is az iparban. Nos, ami az adókat illeti, el kell mondanom, hogy talán bizonyos területeken ez elképzelhető, amikor mondjuk a határon kiroható vámokról beszélünk például. De ami az épületeket illeti, vannak bizonyos energiaforrásokra vonatkozó adók, és ott van az elektromos áram szolgáltatók területe is. Úgyhogy mindezt figyelembe kell venni, nem ö, átfedéseket kell létrehozni, hanem célzottan adóztatni. Nos, ami pedig az európai energetikai politikát illeti. A plenárison kollégánktól hallottuk, hogy eléggé komplikált egy újabb közösségi szerződést létrehozni. Meg kellene viszont erősíteni az együttműködést. Ami az energiát illeti, úgy gondolom, hogy alapvetően nyilván a hálózatokat kell megerősíteni, de ugyanakkor a kutatást is, ugyanis. Nagyon sok európai ország foglalkozik ö, kutatással, de ezt koordinálni kellene. Támogatnunk kellene a vállalkozásokat is, és a vállalatokat. Franciaországban ezt próbáltuk meg, de el szeretném mondani, hogy jó, legyenek ö, szél energia központok, de legyen más is. Legyen mondjuk a polimerekkel kapcsolatban is valamilyen megoldás. Úgyhogy új technológiákat is ki kellene dolgoznunk. Jó, legyen elektromos autó, de a hidrogénnel is foglalkozzunk. Mert ha erősek vagyunk Európában, a többi kontinensen szemben is azoknak kell maradnunk és nyilván nem zárom ki annak a lehetőségét, de hát ez ugye elsősorban Franciaországot érinti, az atomenergiát, a fúziót, magfúziós megoldásokat. Úgy gondolom, hogy ezeket a technológiákat mind-mind fejleszteni kellene Európában, legyen alacsony ö, felhasználású energia, és össze kell fognunk azokkal az országokkal, akik hasonló belpolitikával rendelkeznek, még akkor is, hogyha nem föltétlenül ugyanúgy gondolkodnak mondjuk az atomenergia kérdésről, vagy más területről. A kutatást és ezek ö, ö, hálózatok összekapcsolását mindenképpen közösen kell megoldanunk. Thompson asszony következik, és aztán jön a következő hozzászólónk. Nem tudom, hogy egyetértek-e teljesen veled, Claude, abban, hogy az megújuló energiát össze kell kötni a klímaváltozással, mert én azt gondolom, hogy az energia biztonsághoz kötődik eh, nagyon szorosan, és eredetileg, amikor ebben a parlamentben kötelező megújuló erőforrás célkitűzésekről beszéltünk, kezdtünk el beszélni januárban, 2006 januárjában, akkor az az orosz-ukrán válság eh, után következett be, tehát a megújuló energiát azt valójában az energiabiztonsághoz eh, kell kötnünk, az energiabiztonság pedig szintén megoldhatja a az energiabiztonságot részben biztosíthatja az energiahatékonyság. Az 1990-es években Komoly befektetések voltak Dániában, és ezért ma energiánknak 22%-át a szélenergia biztosítja, és ezt mindenképpen el akartam mondani önöknek. De 2007. januárja után, amikor Barózó a bizottság első megújuló energia tervét letette az asztalra, azt mondta, hogy Európának vezető szerepet kell játszani a világon, először kell mozdulnia, ami a klímaváltozást és a megújuló energiákat illeti. Azt gondolom, hogy a Kopenhágában nem mi játszhattuk mégse a vezető szerepet, és remélem, hogy együtt tudunk majd működni a jövőben, mert Európában nem minden tagállam ért egyet ezekben a kérdésekben. Buzek is mondta, hogy közösen kellene például Oroszországtól vásárolni, illetve egyéb külső forrásokból, de én nem hiszem, hogy egy közös vásárlási politikát a tagállamok egy része elfogadna, saját politikát próbálnak eh, nyilván vinni. Kazaksztánban jártam a múltban, a közelmúltban, Kazaksztán olajat ad el egy eh, sor tagállamnak eh, egyedi szerződések alapján. De mint ahogy a spanyol kollega mondta, a hozzáférés rendkívül fontos a ha nem, priori, nem adunk prioritást a megújuló energiaforrásnak, és nem fér hozzá a hálózathoz, akkor nem tudjuk a 2020-as kötelező célkitűzéseket elérni. Ami pedig a garanciákat és a vállalkozásokat illeti, Merkel, Barroso, a parlament és Sarkozy együtt úgy döntöttek, hogy kötelező célkitűzéseket hoznak a vállalkozások elé, a számára, és ezzel bátorítják a befektetéseket. Ebben a parlamentben mi elsősorban a pénzügyi és gazdasági válsággal vagyunk most elfoglalva, és egyetértés van abban, hogy ha ki akarunk lábalni ebből a válságból, akkor a megújuló energiaforrásokba iszonyatos befektetéseket kell eszközölnünk, és mint ahogy Barózó már három éve is mondta, legyünk mi az elsők a globális piacon. Köszönöm. Muchas gracias, Mrs. Thompson. Tiene la palabra Mr. Williams. Williams úr következik, Thompson asszony után. Köszönöm. Én a holland kormánynak egy munkacsoportját vezettem 2006-2007-ben az energia átmenetről, energia átmenettel foglalkozó munkacsoportját. Ez a munkacsoport abból indult ki, hogy van egy sor probléma a világon, de ez egy dologra vezethető vissza, illetve két, egy-két dologra vezethető vissza. Az egyik az, hogy van -e elég energia a világon energiaforrás, illetve hogy az az energiaforrás, amely rendelkezésre áll, politikailag nem veszélyeztetette. E, ebből kiindulva mondtuk azt, hogy a szegény országoknak is jobban részt kellene venniük ezekben a kérdésekben, illetve a klímaváltozásra is oda kell figyelnünk, ez már negyedik terület, sőt ezt a négyet lehetne, lehet még e, egyesíteni is, a legfőbb célkitűzés, az a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Az Európai Bizottságnak és az Európai Közösségnek is az a célkitűzése, a holland kormány ezzel egyetért, tehát hatékonyabb energia felhasználás, tiszta fosszilis energiák reméljük, hogy elérhetővé válnak az elkövetkezendő évtizedekben, és ezzel is csökkenteni lehet a fosszilis üzemanyagok széndiokszid kibocsátását. Amikor jelenlegi európai politikát vizsgáljuk, a 2020-ig tartó európai energetika politikát, akkor azt látjuk, hogy elég nehezen elérhető lesz mindez. A probléma abban áll, hogy ezek a célkitűzések, amelyeket politikusok fogalmaztak meg, és nem pedig olyan emberek, akik értenek is valamit a vállalkozásokhoz. Én a Royal Shell Company-nál dolgoztam évtizedekig, és én tudom, hogy ilyen változásokhoz nem elég egy vagy két vagy három parlamenti ciklus. Időszerű lenne, egy olyan tervet kialakítani, amely mondjuk 2030-ban vagy 2050-ben gondolkozik, mint időhatárban, és amely jobban megvalósítható. Tehát egy hosszú távú célkitűzésre van szükség, és ebben a tervben két dologról kell beszélni. Mit lehet elérni most a már létező technológiákkal, elég sokat egyébként. A másik pedig az, hogy milyen technológiákat alakítsunk ki a jövőben, és ez valójában magába foglalja a kutatásfejlesztés támogatását is. Emellett azokra az iparágakra kell koncentrálni, amelyek a globális piacon tevékenykednek, ezeket nem szabad penalizálni, tehát nem szabad büntetni őket, a jövőben is tudniuk kell a globális piacon működniük, így tud Európa kényelmesen átmenni a jelenlegi energiafelhasználási időkből a jövőbeniekbe. Bolur. Tack för mycket intressanta inlägg från mina ärade kollegor. Köszönöm mindenkinek az eddigi hozzájárulását és az eddig elmondottakat. Szeretném, szeretnék csatlakozni ahhoz a kérdéshez, amit az elnök úr mondott, hogyan lehet hatékonyabb az energiafelhasználás. Azt gondolom, hogy a fenntarthatósághoz a hatékonyság kell, sajnálatos módon erről gyakran megfeledkezünk. Látjuk, hogy Európa szinte összes tagállamának van lehetősége arra, hogy csökkentse a jelenlegi energiafelhasználását. A legfontosabb intézkedés tehát európai szinten az lehetne, hogy a hatékonyságot, kötelező, a hatékonysági célkitűzéseket kötelezővé tegyék, csak úgy, mint ahogy kötelezővé tették a széndiokszid kibocsátási előírásokat, illetve az újrafelhasználható energia részarányára vonatkozó előírásokat. Ez egy fontos intézkedés lenne. Emellett azt gondoljuk, hogy a hatékonyabbá tétel érdekében eh, az egyéb célkitűzéseket is meg tudjuk támogatni. Ezek egymást kiegészítő célkitűzések lennének. Ami az energetikai adót illeti, úgy gondoljuk, hogy fontos lenne egy közös minimum széndiokszid adó megállapítása, amely növelné a hatékonyságot, és amely favorizálná a megújuló energiaforrásokat is. Tehát mi támogatjuk az európai energiaadót, vagy széndiokszid adót. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy Svédország hogyan járt el a hatékonyság növelésében. Hosszú távú intézkedéseket hoztunk 1990 óta, 12%-ra növeltük a megújuló erőforrások arányát, ez alatt a gazdaságunk 44%-kal nőtt, és ez alatt, az idő alatt sikerült leállítanunk atomenergia műveket, atomerőműveket tehát lehetséges a jólétet és a gazdasági növekedést elérni úgy, hogy növekszik az energiahatékonyság. Ezek nem egymással ellentétes célkitűzések, ezek lehetségesek lennének európai szinten, tehát lehet egyszerre a növekedési célkitűzéseket eh, teljesíteni, és az energiahatékonysági célkitűzéseket. Ne féljünk attól, hogy megfogalmazzunk energetikai célkitűzéseket, nem fogják megölni a növekedést. Köszönöm szépen. Bolun úr, Anna Felinska következik. Anna Zalewska. Tak. E, witam, cieszę się bardzo, że jestem tutaj e, z Państwem i postaram się nie powtarzać tych... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel veszek részt ezen az ülésen, és megpróbálom nem megismételni mindazt, ami már eddig elhangzott. Az éghajlati és energia csomaggal kezdeném, illetve energia biztonsággal, amelyek nyilvánvalóak, hiszen önmagunkért, de gyermekeinkért is meg kell tennünk. De gyakorta elfeledkezünk arról, hogy az Európai Unió állampolgárai is ö, gazdasági válság sújtotta országokból jönnek. És eszmecsereink során nem szabad elfeledkeznünk a végcélról, illetve arról, hogy mi az ára az energiának. Buzek elnök úr is elmondta, hogy meg kell próbálnunk nem emelni az energia árakat a csillagos égig. De gyakorta ellentmondásosan nyilatkozunk, mert elképzeléseink, álmaink megvalósítása szemben áll azzal, amit az állampolgárok meg tudnak oldani. Hadd említsek két példát. Először is. Erről is volt már szó mai nap során. Nem lehet ugyanazt a megoldást minden országra ráhúzni. Az egyik hölgy említette a szélenergiát, amely az ő hazájára jellemző. Eh, az én hazám egyáltalán nem szeles ország, és eh, a napenergia és a szélenergia a lehető legdrágább megoldás számunkra, miért fizetnünk kell. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kellene ezzel is foglalkoznunk, de el kell rajta gondolkodnunk, mert Lengyelország esetében nagyon sok szociális konfliktus forrása lehet. Berlinben is tiltakoztak közel, a közelmúltban ez ellen. A második példa, júliusban egy irányábról szavaz az Európai Parlament, amely igen drasztikusan korlátozza a szulfátok és a különböző por kibocsátást az egyes vállalatok részéről. Az én hazámban nagyon sok cég számára ez katasztrófát jelentene, mert ezek a cégek nem tudják megengedni maguknak, hogy új berendezéseket vásároljanak. Úgyhogy mit várhatunk el az energia előállító cégektől, vagy üzemektől, Hát azt, hogy áttelepülnek olyan helyre, ahol annyit bocsáthatnak ki, amennyit csak akarnak. Úgyhogy egyrészt az irányelv korlátozza ezen elemek kibocsátását, de a CO2 kibocsátás növekedni fog. Úgyhogy valahogy ezt a végső egyensúlyt kellene megteremtenünk. És megint csak el szeretném mondani, hogy a kutatás lenne fontos olyan szakértők részéről, akiket a lobbisták fizetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lerner mennek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer a nukleáris energia és a megújuló energiák feszültségére térnék vissza, mert az a benyomásunk, hogyha megújuló energiákról beszélünk, akkor a nukleáris energia mellett ellen vagyunk, és azt hiszem, hogy a jövőben ezt nem szabad hagynunk. Tehát mindenki, aki reálpolitikai gondolkodik, az tudja, hogy a gazdaság ö, csak úgy nőhet, hogyha még az atomerőműveket egy bizonyos ideig használjuk. Tudjuk, hogy ezek, a nukleáris energia az veszélyes, de a, az energiafüggőséget is figyelembe kell vennünk, és azt hiszem, hogy erről mindenképpen európai szinten kell vitáznunk. Ö, és konkrét programokat kell végrehajtanunk. Már vannak jó kezdeményezések európai szinten egyébként, gondoljunk például a az EU épület irányelvére, ami hozzájárul ahhoz, hogy energiát takarítsunk meg, és az az energia, amelyet nem használunk fel, az a legjobb energia, az energiafogyasztás csökkentése. Ez például az épület irányelv vonatkozásában, Ausztriában a hőszigetelés területén egy mini programot hoztunk létre, és a bevételek sokkal nagyobbak, mint a ráfordítás azon a területen. Tehát így a héját vissza lehet téríteni, és munkát teremtünk az éghalatnak, és jót teszünk, energiát is megtakarítunk, és ez egy nagyon ügyes kezdeményezés, amit európai szinten is ki lehetne terjeszteni. A, például az izzók tilalmával kapcsolatban volt sok kritika az EU-val szemben, sok helyen ezeket az égőket, ezeket az izzókat gyermekmunkával állítják elő. Na most kérdés az, hogy lehet az, hogy ilyen árat fizetünk meg csak azért, hogy százalék energiát takarítsunk meg, vagy talán jobb lenne az LED izzókra várnunk, amelyek még nem nincsenek kereskedelmi forgalomban, de ezek lesznek a jövő. Az utolsó pont, a kutatás nagyon fontos, és azt hiszem, hogy atommentes országként, például Ausztria, Ausztriában azt követeljük, hogy a megújuló energiákat szorgalmazgó nukleáris energia helyett, és azt hiszem, hogy egy jelzést küldhetnénk a szép szavak helyett, például a bizottság részéről, vagy az elnökség részéről, hogy jogszabályokat fogadjunk el ezen a területen, hiszen ezek a tervek kivetelezhetőek, és bátorságot öntenének az emberekbe, hogy környezetbarát beruházásokba investáljanak, mert a földgáz, a kőolaj és a nukleáris energia veszélyesek, és ezáltal függőek vagyunk a külföldi importtól. Azt hiszem, hogy a megújuló energiák szerződés Európában egy jó kezdeményezés lenne, és egy erős, erős impulzus, és nem automatikusan a nukleáris energia ellen vagyunk, tehát átmeneti határidőket abszolút el tudunk fogadni, és közös megoldásokat szorgalmazni tudunk, de az a fontos, hogy jelezzük, hogy a jövőben az Európai Unióban Amire szükség van, az egy általános intézkedés az EU részéről, hogy milyen megújuló energiákat támogatunk, és milyennekkel akarunk rendelkezni egy adott időpontban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lengyelországból következik a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Elnök úr, Törmes úr említette az egyik ülésen a hulladékkezelés kérdését. Pontosan ezzel foglalkozom, a hulladék kezeléssel, illetve a folyamat során energianyeréssel. Van egy konkrét téma, amit esetleg felvethetnék. Lengyelországban hamarosan döntünk új üzemekről, amelyek segítségével elégethetjük a szemetet, és például hőenergiát termelhetünk az eljárás során. Nyilván továbbra is problémás azért egy csomó minden, ami ehhez kapcsolódik, például az együttfinanszírozás. A szétválasztás első lépésében. Ugyanis nagyon sok szemét összetevő újra felhasználható lehetne, és például egyfajta műanyagot folyékony üzemanyagként is felhasználhatnánk. Tudom, hogy vannak ilyen folyamatok más tagállamokban is. A másik probléma a hőtermelés az ilyen jellegű folyamatok során. Nyilván megint csak a társfinanszírozás merül fel, mint kérdés olyan üzemek esetében, amelyek képesek lennének erre. Ez az első döntés, a második pedig az, hogy hogyan lehetne ilyen jellegű folyamatokat beindítani. Azt gondolom rendkívül fontos, hogy a prioritások megfelelő hierarchiájával rendelkezünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrew Paul következik. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azt hiszem azzal, hogy ez a munkacsoport, amely energiabiztonsággal foglalkozik, segítsen csökkenteni az éghajlatváltozást a kibocsátások vonatkozásában. Ez kettős eredmény lenne. Nyilván élelmiszert, biztonságot és békét kellett, hogy biztosítson a kezdetektől kezdve a közösség, és az élelmiszerbiztonság is rendkívül fontos ebből a szempontból, nem szabad elfeledkeznünk erről. Tekintettel arra, hogy 27 nemzet, amelynek nincs igazán elegendő energiaforrása, fosszilis vagy egyéb, eljutott arra a pillanatra, amikor a foszilis energiaforrások rendkívül drágák, vagy nagyon kis mennyiségben állnak majd rendelkezésre, úgyhogy olyan módszereket és ösztönzőket kell találnunk, amelyek segítségével a leghatékonyabb megújuló energiaforrásokat ösztönözhetjük. Ennek további előnye lesz, hogy csökken a CO2 kibocsátásunk. Nézzük a mikrogenerálást Írországban legalábbis nem gazdaságos, legalábbis a jelenlegi eljárás keretén belül nem lehet ö, nagy mennyiségben ö, alkalmazni. Egyáltalán nem vagyunk ösztönözve erre pillanatnyilag. Brazíliában például ö, ott vannak a cukornád ö, ültetvények, ö, igazándiból semmit nem takarítunk meg azzal, hogyha ott kivágják ezeket a fákat. Úgyhogy röviden, három fontos forrásunk van az energiához és az élelmiszerhez, a növények, a fák és az állatok. Olyan technológiára van szükség, amely minden esetben védi a, fák, a fáinkat minden egyes fázisában, mert ugye a, a fák a széndiokszidot nyelik el, és tisztítják a levegőt. Ugyanezt tehetjük a növényekkel, amikor megszedik a második generációs növények kérdése. Lengyel kollégám utalt a hulladékra, például a fűre, a gabona ö, növényekre például. Úgyhogy nagyon sokat érhetünk el, hogyha mindezeket ö, összességében vesszük. A legfontosabb célnak az energiabiztonságnak kell lennie, hogyha békét akarjuk elérni és biztosítani. És nyilván ezzel együtt elérhetjük az éghajlatváltozási céljainkat is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kászorgyi úr következik. Buongiorno. Jó estét kívánok! Egy nagyon összetett ország, 55 milliós ország képviselőjeként, Olaszország képviselőjeként szólalok fel, ahol is jelenleg nagyon nehéz politikai döntéseket hozunk, és ezek abba az irányba mutatnak, mint amelyről most beszélünk ebben a pillanatban. Egy paradoxont, egy energiai paradoxont élünk át, hiszen egyes, egyes gazdasági érdekek főződnek például a szélenergia vagy a napenergia bevezetéséhez, de ezek a kormány támogatása nélkül nehezen lehetnek vonzóak a vállalkozók és a magánemberek számára. A második paradoxon, amelyben vagyunk, az éppen az, hogy nagyon erős az ellenállás a lakosság részéről ezen szélerőmű parkok és naperőmű parkok létrehozásával szemben. És ez nehézségeket okoz számunkra, ami az ösztönzőket illeti, és így módon nehezen lehet beindítani ezeket az alternatív energiatermelő létesítményeket. A másik dolog, amelyet most ellenőrzünk, hogy hosszú távon egy bizonyos ellenállást tapasztalunk egyes anyagokkal szemben, amelyeket a napenergia termelő létesítményekben használnak. Így például a nikkelre, a kadmiumra utalnék, amely az első generációs napelemekben jelen van. És nagyon nehéz lesz majd ezeket lebontani a következő tíz évben irítséggel és csodálattal hallgattam svéd kollégánk beszámolóját, aki elmesélte, hogy ott jó egyensúlyt sikerült kialakítani a szociális fejlődés és az ipari fejlődés, valamint az energetikai fejlesztés között. Ez egy olyan dolog, amelyet valamennyünknek követnünk kell, még akkor is, hogyha egy dolog nagyon fontos, hogy itt világosan ki kell jelentenünk, hogy egy objektív kritériumra van szükség, ami az értékelést illeti a széndiokszid területén. Tehát gondoljunk el arra, hogy egy olyan országban, ahol 55 millió lakos van, így Olaszországban, és megnézzük, hogy mennyi az egy főre jutó széndiokszid kibocsátás. Nos, hát láthatjuk, hogy mit jelent a környezeti hatás az olyan országok esetében, amelyek például európai országok. A második dolog, amiről röviden szólnék, az az a tény, hogy nagyon fontos, hogy ezt a döntést valamennyi más ország is meghozza a világon, hiszen mi a megújuló energiákra helyezzük a hangsúlyt, és nagyon fontos, hogy politikailag sikerüljön másokat is emeli a döntés mellé állítani a világ más részén is hogy így módon Európa vezető szerepet játszhasson politikai szinten, és úttörő szerepet töltsön, vagy meggyőzzön másokat, hogy ebbe az irányba induljanak el. Hogy ne az történjen, hogy aztán nagyon magas költségeink lesznek ezen iparpolitikával kapcsolatban, és a gazdasági rendszerünk elveszíti a versenyképességét, így módon nagyon nagy nehézségbe kerül az európai kontinens ezen ekológiai célkitűzés elérése során. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy mindez illeszkedik-e pontosan a mai tematikába. Nos, lesz egy európai energetikai politika a hatékonyságokán is, hiszen itt van a 3x20-as célkitűzés, így bizonyosan hatékonyabbak leszünk, mint bilaterális vagy nemzeti szinten a plenárison. Elhangzott, hogy éjszakon a szélenergiát helyezik előtérbe, délen a napenergiát, de az európai politikát hatékonyabban is alakíthatnánk. A tagállamok viszont önállóan tervezik energiapolitikai dimenzióikat, mégpedig hosszú távon. És minden ország teljesíteni akarja a 3x20%-os célkitűzést, ez teljesen világos. Tehát ami európai szinten hatékonynak tűnik, talán tagállami szinten nem tűnik annyira hatékonynak. Nagyon sok hiányosság van. Hogyha megnézzük a megújuló energiák területét, hiszen Figyelembe kell venni a multivállalatok nyomását is, illetve az atomenergiával kapcsolatos beállítottságot. vagy az összeköttetések hiányát az energiahálózatok között, ez szintén megnehezíti a helyzetet. Az európai energiapiac még nem valóság még nem valósult meg, hiszen sok helyütt hiányoznak az összeköttetések az energiahálózatok között. Kérdés, hogy a tagállami energiapolitikákat lehet-e következetesebbé alakítani, összehangolni európai szinten. Nagyon sok tagállami érdek van, amelyek összetettek és különbözőek is. Azt hiszem, hogy európai szinten kell ismernünk ezeket a különbözőségeket, tehát mindenképpen tekintettel kell ezekre lennünk, és ilyen szellemben kell koordinálnunk. Az, hogy most csak a megújuló energiákról beszélünk, az nagyon szép, de nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak nehézségek ezen a területen, gyakran politikai jellegű nehézségek is, ezeket is figyelembe kell vennünk, hogyha hatékony európai politikát akarunk kialakítani. Elnök, köszönöm szépen. Buna asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr egyrészt elmondanám, hogy egyetértek a kollégákkal, amikor az éghajlatváltozás és energiabiztonság kérdéséről van szó, ezeket nem lehet ellentétesen kezelni. Ez csak akkor észszerű, hogyha ezeket közösen vesszük figyelembe a vita során. Ausztriában például gyakran külön folytatnak ezekről vitát. A megoldás pedig az, hogy amikor energiabiztonságról van szó, akkor nagy ö, csővezetékekbe ruházunk be, és az éghajlatváltozás során ezek egyáltalán nem segítenek minket tovább. Nos, ezt a két vitát külön ö, együtt kell folytatnunk. Azt hiszem, hogy az éghajlatváltozás az a sürgető probléma, hiszen a szakemberek azt mondják, hogy 2015-ben a széndiokszid kibocsátást mindenképpen csökkentenünk kell ahhoz, hogy az éghajlatváltozást meg tudjuk állítani, és hogyha 80 százalékot meg tudunk takarítani 2050-ig, akkor tudjuk azt is, hogy a megújuló energiákra kell átállnunk, és az ambiciózus célkitűzéseket ismerjük az éghajlatváltozással kapcsolatosan. Itt az EU-nak úttörő szerepet kell játszania, hiszen ki lenne különben alkalmas erre, mi vagyunk a fő okozója az éghajlatváltozásnak, megvannak a technológiáink és a forrásaink is, azt hiszem, hogy ez nem hátrány, ennek nagyon sok előnye van. Természetesen, hogyha a megülő energiák ö, helyzetét nézzük, akkor nem mindenhol ugyanazok az erőforrások ö, léteznek. Egy hozzájárulás a politika részéről, azt hiszem, hogy a megfelelő keretfeltételek megteremtése a költségek igazságosságáról erős gondoskodni kell, a nukleáris energia is csak úgy működik, hogy van állami támogatása, Ugyanígy a megújuló energiák területén is erre van szükség, és a külső externális költségeket is meg kell vizsgálni. Most nézzük például a mexikói öbölben történt katasztrófát, ezeket a károkat soha nem számítjuk be, amikor beszélünk a költségekről, és hogyha ezt figyelembe veszik, akkor a megújuló energiák egészen jól állnak. Vannak olyan országok Európában, amelyek sokkal többet tudnak tenni, mint a 20-20-20 elérése. Ausztria egy ilyen ország, és a kormányunk nem annyira ambiciózus, mint a svéd, de vannak példák Ausztriában, amelyek azt mutatják, hogy az az átálláson megújuló energiákra lehetséges, nagyon sok előnyt hozhat ez, válság, ellenbiztosított munkahelyeket tudunk teremteni, és a válság problémát is meg tudjuk oldani. Egy olyan feladat, amelyet látok az olyan országok esetében, mint Ausztria, a technológia transfer biztosítása más országok felé, és így lehetővé tudjuk tenni, hogy más országoknak is hasonló esélyeik legyenek a megújuló energiákra való átállás során. Ezzel a rendszerrel bátran kellene bánnunk, hogy ne csupán központi megoldásokat alkalmazzunk, hanem egyéb megoldásokat is, és itt esélyt látok a megújuló energiákban. Azt hiszem, hogy egy közös szerződésre mindenképpen szükség van, és itt a fő prioritás a megújuló energiák alkalmazása, hogy a kockázatos technológiákról, mint a nukleáris energia le tudjunk mondani. Köszönöm. Köszönöm, még egy ember kap szót. És aztán Tomzan asszony is még egyszer akar hozzászólni, ugye? Van még valaki? Ha nem, Casszeni úr. A continuación tiene a palabra Mr. Flutero. Flutello úr kapja meg a szót. Sì, certo, anch'io igen, jó magam is. Néhány rövid megjegyzést tennék. Egyrésztről teljes mértékben egyetértek annak fontosságával, hogy legyen egy közös energetikai politikánk. Tehát azok az erőfeszítéseket, erőfeszítések, amelyeket ebbe az irányba tesznek, ezek nagyon fontosak. Az okok azonban, amik miatt ezek az erőfeszítések fontosak, azok eltérnek minden egyes látásmódtól függően, amelyek különböznek. Az egyik dolog a versenyképesség és a függetlenség. Úgy tűnik számomra, hogy az európai polgárok nincsenek teljes mértékben tudatában annak, hogy mennyire fontos stratégiai szempontból, hogy elérjük az energetikai függetlenséget, mert mindannyian meg vagyunk győződve arról, és biztosak vagyunk benne, és nyugodtak vagyunk, hogy minden egyes napon bármilyen háztartási gépet bekapcsolunk, akkor lesz elektromos áram. És a benzinkutaknál mindig lesz benzin. Az európai polgárok nincsenek tudatában annak, hogy milyen nagy jelentőséggel bír az energetikai függetlenség. Éppen ezért szükséges egy közös energetikai politikát kialakítani, amely ö, rendelkezik a versenyképesség összetevőjével is. Ezért fontos a megújuló energiákba befog, befektetni, anélkül, hogy a gazdasági szempontot szem elől veszítenénk. Ami a fenntarthatóságot illeti, valaki kiemelte a különbséget a között, hogy a az energia fenntarthatósági elemét szorgalmazzuk az éghajlatváltozás összefüggésében. Más valaki utalt a levegő minőségére és a makrosszennyezők jelenlétére. Én a második szemléletmód mellett vagyok. Szerintem jó lenne, hogyha nem az éghajlatváltozásra fordítanánk elsősorban figyelmet az energetikai politikai indoklásakor. Mert hogyha egyszer az történne, hogy az emberi tényező a környezetszennyezésben nem annyira jelentős az éghajlatváltozásban, akkor az európai polgárok elveszítenék a hitüket az európai intézményekben. Éppen ezért számomra sokkal észszerűbbnek és konkrétabbnak tűnik, hogy a fenntarthatóság problémájára hegyezzük ki ezt a dolgot, vagy a szennyezők csökkentésére, a mikroszemcsék csökkentésére, és azon összetevők csökkentésére, amelyek minden évben több tízezer halálesetet okoznak, sőt százezer halálesetet a WHO adatai szerint. Éppen ezért fontos a fenntarthatóságra helyezni a hangsúlyt, nem az ember által okozott szennyezők kihatására, amely marginálisnak tűnik számszerűleg a nemzetközi adatok összevetésében, hogyha megvizsgáljuk az éghajlatváltozást, hiszen mindig is volt éghajlatváltozás a Földön, ehelyett inkább a levegő minőségére kellene figyelni fizikai, kémiai szempontból, hiszen ez nagyon fontos a polgárok szempontjából. Köszönöm, Thompson asszony. Örülök, hogy inspiráltam a lengyel kollégát az energiahatékonysággal kapcsolatban elmondott szavaimmal. Egyébként elég jól ismerem Lengyelországot, vannak rokoni szálaim, kötnek rokoni szálak oda is, ugyanakkor az új tagállamok, hadd mondjam el, a központi fűtéssel nagyon jó eszközzel rendelkeznek az energiahatékonyság fokozására. Kopenhágában a központi hőerőmű adja a lakásomba a fűtést, és konyhai hulladék van ott elégetve, azt égetik el, és ez gyakorlatilag nagyon hatékony, a fűtés egyébként az energiafelhasználásunk 40%-át teszi ki, és azt kell mondjam, hogy Lengyelországban például elég sokat lehet tenni a hatékonyság növelése érdekében. E, nyilván ehhez nevelni kell a lakosságot, a, látni fogják majd, jobban kihasználják a központi fűtés adta lehetőségeket, akkor növelkedni fog a hatékonyság. Tomasz Eli úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Van egy kérdés, amelyet feltennék e pillanatban talán. A következő. Szükségünk van Európában arra, hogy több energiát termeljünk, mint amit már termelünk? Ugyanezt a kérdést felteszik országomban, Olaszországban is elég sokan. Én azt hiszem, hogy nincs erre szükség, legalábbis Olaszországban nincs szükség erre. Volt egy csúcstermelés, energiatermelés területén, és energiafogyasztás is elért egy csúcsot. Néhány évvel ezelőtti adatokhoz képest néhány év, éve már csökken az energiatermelés, nem csupán a fontos gazdasági válság miatt, amely kihat az iparra, hanem volt egy szédületes emelkedés az egyéni fogyasztás területén, az éles változás miatt, amely egyre nagyobb energiafogyasztással járt együtt. Nos, egy ideje az energia az energia megtakarítás egyre nagyobb teret nyer országomban, mint egész Európában. Azt hiszem tehát, hogy a vitánk alapjául kell, hogy szolgáljon ez a kérdés, hogy van szükség arra, hogy több energiát termeljünk, vagy pedig ugyanennyi energia termelése elegendő, és válaszolván erre a kérdésre, amit nagyon sok kolléga feltett, hogy hogyan lehet összefogni az energiállátás biztonságával kapcsolatos igényeket egész Európában és az egyes országokban az éghajlatváltozás kérdéseivel, valamint a jelenlegi rendszer, energetikai rendszer kihatásaival a környezetre. Természetesen különböző nézőpontok vannak ezen a területen. Olaszországban kormányom egy olyan döntést hozott, amelyet én nem osztok. A kormány döntése, az olasz kormány döntése az, hogy újra nukleáris energiát fogunk termelni, de továbbra is fennmarad ez a kérdés, amire választ kell találnunk együtt az energiaellátás biztonságát növelnünk kell, stabilabbá kell tennünk, erről beszéltünk a plenáris ülésen, az energiaellátási hálózatok és az egységes piac összefüggésében. Együtt mindezt a környezetvédelem kérdésével. Nos, végezetül elérnék a megújuló energiák kérdéséhez, illetve témájához. Ez egy olyan téma, amelyen nagyon sok ország jelentős előrehaladást ért el, Olaszország is az elmúlt évek során, de azt hiszem, hogy hogy a mostani munkánk összefüggésében választ kell adnunk arra a kérdésre is, hogy hogyan lehet harmonizálni ezeket a szabályozásokat, hiszen a megújulók akkor működnek, hogyha megfelelő ösztönző rendszer van, amely a vállalkozó befektetését jövedelmezővé teszi, tehát az ösztönzőket közösségi szinten homogenizálni kell, és a megújulóknak prioritást kell élvezniük, hiszen a környezetre jó hatást gyakorolnak, nem szennyezőek, és a hálózathoz való hozzáférést illetően is prioritást kell biztosítani a megújulóknak. Hogyha az Európai Unió egyhangú választ tud adni erre a két kérdésre, tehát ösztönzők és a hálózathoz való hozzáférés, akkor azt hiszem, hogy a mai munkánkkal is pozitívan járultunk ehhez hozzá. Mulțumesc, Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor ugyanakkor a szennyező kibocsátások csökkentéséről is van szó. Ezeknek nincs határa, nincsen útlevele, nem lehet őket megállítani a határokon, bekerülnek a szomszédos országokba. De vitánk témája a megújuló energia volt. Ez pedig az elektromos áram 80%-át jelenti megújuló energiaforrásból. Ez a témája ülésünknek. Azt is mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az elektromos energia minden másfajta forrást kiválthat. Amiről vitont, viszont vitatkoznunk kell, a költségvonzat. Minél több energiát termelünk megújuló energiaforrásból, annál kevesebb keletkezik fosszilis forrásból. Ez persze nem azt jelenti, hogy a fogyasztókat kell terhelnünk. Pontosan azért, mert a szennyezőanyagoknak nincsen ö, útlevelük. Minden egyes országnak a saját maga módján meg kell találnia a megújuló energiaforrások alkalmazását. Úgy gondolom, hogy ma azt kell megtalálnunk, hogy az Európai Unió szintjén hogyan támogathatnánk az elektromos energia előállítását megújuló energiaforrásokból. Ahogy már a korábbi ülésünkön is elmondtam, a tagállamok és az energiaszállító hálózatok közötti kapcsolat rendkívül fontos a biztonság és az energiabiztonság szempontjából is. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig a szó portálasszonyé. Köszönöm. A vita végéhez közeledünk, és úgy tűnik, hogy ha mindannyian közös energiapolitikát szeretnénk, és mindannyiunknak megvan az eltérő energia történetünk. Nyilván önök is tudják, hogy én, az én hazám jelentős mennyiségben állít elő atomenergiából energiát, hagyományos jellemzőkkel. Ez alap energiaellátást jelent a franciák energiafogyasztásában, és ez jogosan alátámasztja kollégám korábbiakban elmondott érveit is. És tudjuk azt is, hogy a környezetvédelmi eszmecserén, mind az első, mind a második körben pontosan erről fogunk beszélni. Két dologra szeretnék kitérni, amiről nem volt szó ö, részletesen. Az egyik a biomassa, mert úgy tűnik számomra, hogy pillanatnyilag olyan telepek vannak, például a, a francia középhegység terén, ö, ami még nincs kiaknázva. És nem kerül olyan ö, mértékben előtérbe, hogy kellene, hiszen hőt lehetne termelni, de elektromos áramot is. Helyi munkahelyeket lehetne teremteni, és előtérbe kerülhetne ez a terület is. A második fontos terület a bioenergia területe. És itt az agroüzemanyagokra üzemanyagokra utalnék, szívesebben használom ezt a terminológiát, mint a bio üzemanyagokét. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nem csak energiaválságos időket, hanem élelmiszerválságos időket is élünk. És ez rendkívül fontos a kap számára 2013 után. És el kell kerülnünk azt, hogy ellentétbe kerüljön az agrár származék, mint energiaforrás, illetve az Európai Unió biztonságának kérdése. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez két olyan fontos terület, amiről el kell gondolkodnunk. Ezen kívül hozzá kell tennünk ehhez a kérdéshez az egyes területek ö, aspektusát is, hiszen egymást kiegészíti ez a két terület az európai ö, vidéki területeken. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bajnyan úr. Gyorsan csak két-három gondolatot szeretnék felvetni, amiről szó volt délelőtt, de ma délután nem. A szén ö, tárolásról, befogásról szeretnék szólni, mert sajnálatos módon lesznek még országok, ahol sokáig lesz még szén, és lesznek olyan technológiák is, amelyeket Európai Uniós szinten kapcsolni kell erőfeszítéseinkhez. Aztán nem beszéltünk a hidraulikus megoldásokról, vagy a vízről. Mert amikor a megújuló energiáról beszélünk, legalább védenünk kellene ezt a területet. Én szerintem megújuló energia a víz, mások nem így jellemzik, Mi ugyanúgy gondoljuk, hogy az atomenergia segítségével nem vagyunk függők, azért erről sem szabad elfeledkezni. Ami a biomaszát illeti, amikor az elektromos áramról beszélnek a kollégák, ami a középpontjában van a vitánknak, és ezzel befejezném, felhívnám a figyelmet arra, hogy mi is volt a célunk, az energiahatékonyság a mai délutánon. És ami az épületeket, az elektromos államot, a hő a közlekedést illeti, nagyon sok mindenről kell beszélni. Nem szabad leállnunk az elektromos áramnál. Ott van a hőtermelés, a biomassa, a hő hatékonysága, aztán ott van a szén. Minden területen, mindezen területen hatékonyságról is kell beszélni, illetve az üvegházhatás csökkentéséről is. Hiszen ezen az első garancia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még valaki? Ha nem, akkor Turmeszónak adom meg a szót. Szeretném, hogy ha megismernék az Európai Parlamentnek néhány gondolatát ezzel a két témával kapcsolatban, ami a megújuló energiaforrásokat illeti, ott vannak környezetvédelmi, ellátásbiztonsági, és piacvezető szerepre törő aspektusai az európai politikának, hogyha mi leszünk a nyílt tengeri szélenergia felhasználás vezető hatalma, akkor akkor az európai ipar komoly megrendeléseket kaphat majd az Egyesült Államokból és Kínából is, ahol szintén lehetőség van erre. Tehát ezt, ezt mi az alvó, egy, egyfajta gazdasági alvó óriásnak gondoljuk. A déli kollégáink pedig a napenergiára koncentrálhatnak. Spanyolországban komoly befektetésekről hallunk, de én azt gondolom, hogy a mediterránium túloldalán vagy másik oldalán is kellene ilyen befektetéseket eszközölni. Helyi hozzáadott értéket kívánjuk támogatni. A Lisszaboni szerződés először teszi lehetővé azt, hogy a területiség egy új cikke a szerződésnek, ez egy új gondolat, az energia egy regionális regionálisan megfogható dolog, nem nemzeti vagy összeú szinten. Ez, ezen túlmenően az európai energiaintenzív iparágakkal kapcsolatban vagyunk, és gyakran párbeszédet folytatunk az energia áráról, illetve a költségéről. Tudjuk Dániá, a Dán példából, a német példából, hogy amikor fúj a szél, akkor az energiaárak lemennek. Egy liberalizált piacon a legdrágább erőművek csak legkésőbb kapcsolnak be a rendszerbe, és még hogyha csak 3-4 százalékát veszi át a piacnak a szélenergia, akkor is 10-20 százalékát lehet a költségeknek leszorítani. Tudjuk, hogy spanyol, a spanyol példából, a német példából tudjuk, hogy a gazdaságra gyakorolt hatása sokkal nagyobb, mint amit gondolnánk a befektetett összegekből. E, tehát ez szerintem igazolja a politikánkat a megújuló energetika területén. E, nem szabad összekerülnünk, összekevernünk a kilovatóra energia árát egyéb energiaköltség megfogalmazásokkal, illetve definiálásokkal, meghatározásokkal. A költségeket csökkenteni tudjuk akkor, hogyha az energiahatékonyságot és a, az erőforrás hatékonyságot kombinálni tudjuk. Szintén foglalkozunk a finanszírozás kérdésével, teljesen nyilvánvaló a tanulmányokból, hogy kezdeti befektetésekre van szükség. Ezek csökkentik a fajlagos költséget. Együttműködünk az Európai Befektetési Bankkal annak érdekében, hogy a jelenlegi épületállomány felújítására pénzeket szerezzünk, illetve a hálózatok felújítására is pénzeket eh, szerezzünk. Tehát eh, ezekre a kérdésekre koncentrálunk most. Köszönöm, Turmes úr. Türmes úr. Sí, bueno, mm, bueno, en primer lugar, Eh, agradecer a todos <clears throat> los representantes de... Először is köszönetet szeretnék mondani valamennyi résztvevőnek. Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk, amelyek azt is megmutatták, hogy valamennyi résztvevő teljes mértékben elkötelezett a környezetvédelem mellett aztán szó van itt az ipar jövőjéről, munkahelyekről, a megújuló energiák területén, a tiszta energiaforrások fejlesztése, az új technika kialakítása. Elhangzott, hogy itt arról van szó, hogy alakítsunk egy megfelelő technikát a megújuló energiák területén. Szó van itt a hőtermelésről, a napenergia erőművekről, valamint ezen energiafajták tárolásáról is. Hallhattunk felszólásokat különböző témákkal kapcsolatban, mint például az üvegházhatásért felelős gázok csökkentése, az egyéb szennyező anyagok csökkentése, az energiahatékonyság kérdései nem csupán a pozitív megtakarítás kérdése, hanem hogyha már kezdetektől fogva energiát akarunk megtakarítani, akkor az energia technikák fejlesztése is szükséges a megújuló energiákat még inkább ösztönöznünk kell, hogy több munkahelyet tudjunk teremteni, és közép, illetve hosszú távon kötelező célokat kell az EU-ban megfogalmaznunk, hogy aztán a nagy ipari országok is tartsák magukat ezekhez a célokhoz, de a harmadik országokkal is együtt kell működnünk a megújuló energiákat, illetve azt hiszem, hogy egyetértettünk, Fontos, hogy ezek hozzáférjenek a hálózatokhoz, legyen hálózati összekapcsolásuk egész Európában a megújuló energiaforrásoknak, és arra is szükség van, hogy például elektromos járműveket is használjunk. A kutatás, fejlesztés, innováció támogatandó, ez is világos. Az energia megtakarítás természetesen a legjobb, hiszen az a legjobb energia, amit nem is használunk fel, és mindez az energia hatékonyság fejezetéhez tartozik. Ez azt is jelenti egyben, hogy az energia függőségünket csökkenteni tudjuk. Európában természetesen még használjuk a fosszilis tüzelőanyagokat, de természetesen megújuló energiaforrásokat is használni fogunk, mint a napenergia, szélenergia, mindent, mindenféle energiaforrást használhatunk, tehát energia mixtúrára van szükség, de fontos ezeken belül a megújuló energiaforrások támogatása és ez természetesen összefügg a biztonságosabb energiaellátással. Fontos az energia megtakarítás, de az energiaellátás biztonsága szintén garantálandó. És mindenki hangoztatta, hogy a jövőben is úgy kell dolgoznunk, hogy egy egységes európai energetikai belső piac létrejöhessen. Én is elmondtam, de más résztvevők is említették, hogy terveket kell készíteni közép és hosszú távon 2030-ig, sőt akár 2050-ig terjedően is, hogy energiafüggőségünket csökkenteni tudjuk azáltal, hogy megújuló energiákat, energiákat alkalmazunk. Egyes országokban ezt már erősen támogatják, más országokban nehezebb a helyzet, nem rendelkeznek bizonyos energiaforrásokkal. Jó lenne, ha az egyensúlyt azáltal is el lehetne érni, hogy megújuló energiákat használunk, és a már bevált eljárásokat használjuk például a szél és a napenergia területén. A hulladékgazdálkodásról is szó esett, valamint a vidékfejlesztés összefüggéseiről is hiszen itt is új energiaforrásokat teremthetünk, ugyanakkor munkahelyeket is kialakíthatunk. És remélem, hogy mindezen intézkedéseket talán egy dokumentumban össze tudjuk foglalni, alapvető elképzelésekkel, és azok aztán végkövetkeztetésként elfogadhatóak lesznek. Köszönöm, és most már csak annyi feladatom maradt, hogy megköszönjem a raportőrnek és mindenki másnak a hozzászólásait. Remélem, hogy minden, amit ma itt hallottunk, illetve úgy gondolom, hogy minden, amit mi itt hallottunk, rendkívül érdekes volt. Az Európai Unióban az a feladatunk, hogy az energiaellátás biztonságát biztosítsuk, legyen az energia viszonylag olcsó, hogy versenyképesek maradhassunk. Ez tehát a kívás előttünk. Az Európai Energia Közösség létrehozatalára van szükség, biztonságos energiaellátásra van szükségünk, hatékonyan kell felhasználnunk az energiát, és be kell fektetnünk az integrált, összekapcsolt hálózatokba, a, megint csak az hatékony energiafelhasználás szellemében. Új erőforrásokat kell keresnünk, ugyanakkor a már létező energiaforrásokat is ösztönöznünk kell, amelyek léteznek az egyes tagállamokban. Nyilván ezek eltérnek egyik tagállamról a másikra. Spanyolországban, Navarraban például a szélerőművek, illetve a szélturbinák elterjedtek. Ebben a vitában és az elkövetkezendő két évben nem szabad teljesen támogatnunk egyik energiaforrást a másik rovására, minden energiaforrást fejben kell tartani, akár a, a szént és a nukleáris energiát is, de természetesen a megújulókat és a tiszta energiaforrásokat is. Minden maradjon tehát az energia mixben, a tiszta és a kevésbé tiszta energiaforrások. Köszönöm, és holnap ismertetjük a szakbizot, illetve a munkacsoportunk konklúzióit a többiekkel. Köszönöm.